D'après... Önök. Do we say I reopen? Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, tisztelt képviselőtársak, folytatjuk az ülést. A, nem akarok a napirendbe avatkozni, ám szeretném kifejezni a tegnapi brutalitás feletti megrökönyödésünket. London utcáin egy katonát megöltek, családjával együtt érzünk, ezt szerettem volna elmondani, gondolom mindannyiuk nevében mondhatom ezt. Dol képviselőtársam ilyen szó. President. Elnök úr. Nem szokásom magamhoz ragadni a szót, de Tegnap fölmerült egy kérdés szocialista eh, barátainkkal kapcsolatban. A választási kampány lezárult Bulgáriában, megérkeztek az eh, eredmények, megszülethet egy kormány, felállhat egy kormány a mai nap során. A bolgár szocialisták nem zárják ki azt, hogy eh, az atakát hivatalosan támogatják. Ezt Szoboda úr mondta, azt mondta, hogy ezt a keserű tablettát készek vagyunk lenyelni. Nos, a a szocialista párt elnöke és e, rabul ejthetik-e az e, e, Európai Szocialista Pártot, miért kell megemészteni ezt a keserű pirulát, miért kell ezt elfogadni a szélsőségeseket, a külföldi befektetők, a külföldi nagykövetekről úgy beszélnek, mint gyarmatosítókról, akkor akiket ki kell az országból, ki kell tenni a szűrüket. Így beszélnek róluk. Nem tudom, hogy ez e- kinek elfogadható. Egy ilyen kormányzatot ki tud elfogadni Európában? Bizonyos nem, nem engedhetjük meg ezt az eljárást, és az sem megy, hogy megoszt hogy ilyen pártokat itt vagy ott támogassunk, más terítejünk. A szocialista pártnak pontosan mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Miben hisznek ők? Megadom a szót Szalom úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Dól úrnak igaza van hogyha a demokráciát védi, ám ebben az esetben minden frakciónak egyformán kellene fellépni a demokrácia mellett, olyan tagállamok esetében is, ahol olyan kormány van, amely másik frakcióhoz tartozik, másik pártcsaládhoz. A néppárt sok esetben véd és támogat olyan pártokat, amelyek szintén nem elfogadhatóak. Legyünk mindannyian őrzői demokratikus értékeinknek, független attól, milyen párthoz tartozunk. a vasszony ilyen szó, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Van valami külön gondjuk? Hadd mondjam el, mit akarok mondani. Elnök úr, Joseph Dole úr. Dole úr, föltenni a fejhallgatóját? Köszönöm. Köszönöm, hogy megemlítette ezt a rendkívül fontos témát. És nagy tisztelettel fordulok önhöz, de emlékeztetném arra, hogy nagyon örülnék annak, hogy ugyanezeket a szavakat hallottam volna, amit most mondott, négy évvel ezelőtt, amikor a, GERB, a néppárt bolgár tagja ugyanezen nacionalista párt támogatásával nyert. Remélem, hogy megtanultuk a leckét, megtanultuk akkor is, meg most is. Köszönöm, hogy Bulgáriával ilyen behatóan, Bulgáriával ilyen behatóan foglalkozik. Liebe Kolleginnen Kollegen! Kedves kollégák, szavaznunk is kellene, ezért most megadom a Hámz aztán lezárjuk ezt a témát. Kedves József Dol, kedves kollégáim! Úgy gondolom, hogy nem elhanyagolható az, hogy ezt a témát Joseph Dole felvetette. Úgy vélem, hogy az Európai Unióban nem csak Bulgária miatt kell aggódnunk a demokratikus fejlődés miatt, hanem számos más tagállam esetében ez a helyzet, ahol egyre nehezebb az európai értékeket és az európai demokráciát belülről megvédeni. A legutóbbi hónapban Magyarországról vitáztunk, azelőtt nagyon sokat beszéltünk már Romániáról, ami a liberális frakciót is megdöbbentette. Túlságosan későn beszéltünk Olaszországról. Lehet, hogy a görögországi fejlődés eh, miatt eh, majd beszélnünk kell Görögországról is. Szeretném kihasználni a lehetőséget most arra, hogy elmondjam önöknek azt, hogy a Taváres jelentés a magyarországi vitákat övezően egy nagyon jó katalógust nyit meg az eszköztár tekintetében, amit az európaiak alkalmazhatnának arra, hogy értékeinket belülről megvédhessük. Hölgyeim és uraim! valóban eh, ki kell kerülnünk ebből a helyzetből, hogy az európai pártcsaládokon belül sokkal eh, sűrűbb a vér, mint a víz, és hogy a saját eh, soraikon belül a fekete bárányokat megvédik. A lehetőséget számunkra a Tavares jelentés kínálja. Herr Kollege komm, bendit képviselőtársamat. A kollége... Nevet hallják. Konbendit kollega. A ilyen kifejezést nem lehet alkalmazni ebben a házban. Golnis úrnak adom meg a szót. Monsieur le Président, je crois que je croyais jusqu'à présent naïf. Elnök úr, tegnapig azt hittem naív módon, hogy a pluralizmus